Okay, everybody, we'll open the... Jó reggelt, megkezdjük az ülést. És hogyha nagyon gyorsan haladunk, akkor még szünetet is tarthatunk a szavazás előtt. Először is kérem, hogy fogadjuk el, fogadjuk el a napi rendet. Javasol valaki változtatást, ha nem, akkor már is az elnök közleményei következnek. Nagyon fontos dolgokat mondok, hiszen eh, itt tudok önöknek jelentést adni a folyamatos háromoldalú beszélget, eh, tárgyalásokról. Nagyon sok ilyen zajlott a legutóbbi ülősünk után. A nemzeti és regionális számlákról először is június 1-én zajlott a második, eh, ahol nagyon jól dolgoztunk, nagyon sok kompromisszumot eh, alkottunk a jogszabályi javaslatokról, és majdnem közel vagyunk a lezáráshoz. Június 21-22-én lesz a következő, amely a B mellékletről szól, az Omnibus 2 es szóló tájdalások kis, kevésbé haladtak előre, e, ezen a héten is tárgyaltunk, és egyetértünk abban, hogy a szolvencia 2-est tovább folytatjuk. A bizottság arról nyilatkozat, hogy a technikai standardeket nem szívesen fogadja el ott, ahol összehasonlítható megfelelő jogszabályok vannak a padhelyzetből úgy akartunk kilépni, hogy a bizottságot meghívtuk 20-ai háromadai tárgyasárunkra. Egyébként nem tudnánk le, le, lezárni az ö, szoverén adósságokról szóló vitákat, valamint a hosszú távú fedezetekről, beruházásokról szóló vitát. Ezen a héten tartottuk az első tárgyalást az európai eh, kockázati tőke befektetési tárgyalásokról a szociális alappal kapcsolatban június 4-én. Ezeket a tárgyalásokat együtt tartjuk, eh, mivel, átfegyne, mivel a két dosszié átfedésben van. Az első eszmecsere um, arról szólt, hogy milyen a jelenlegi állapot eh, nagyon jól sikerült haladnunk, és a következő három oldalú tárgyalás Strasbourgban kerül napirendre 12-én. Ezen a héten már két ilyen tárgyalás zajlott, és egy harmadik is a CRD 4-ről és CRD AA-ról. Ezzel is jól haladunk, próbálunk az irányelven túljutni, most ott tartunk, hogy a különféle vitatott kérdéseket vázoljuk fel, és ebben próbálunk egyetérteni. A kevésbé vitatottakról próbálunk egyetérteni. Ezt folytatjuk még, és számos egyéb háromoldalú tárgyalás is zajlik majd még egy például ma délután, és a jövő héten Strasbourgban is erről szeretnék beszámolni. Azt gondolom, hogy a közlemények között most el kéne mondanom, hogy felhívták a figyelmemet arra, hogy érdekes levelezések történtek a lobby egyes részeiről, ideértve videófájlokat is, amelyet az egyes képviselők nagyon különösnek találtak. Szüvelyen akar hogy hozzá Csak röviden annyit szerettem volna elmondani, hogy úgy gondolom, hogy elektronikus videó elküldése a meg, annak megfelelő elektronikával, ami a hanganyagot és a videót illeti, szerintem ez már messzire megy. Semmi gond nincs azzal, hogyha anyagokat körbe küldenek papíron és postai úton. Érdekelne, hogy a kollégák megkapták ezeket a videó üzeneteket. Én örülnék annak, hogyha a papírra és az e-mailre korlátozódnánk. És az ilyen elektronikus szeméttől egyébként eltekinthetnénk. Ez a New York Stock Exchange esetében sem segít. Érdekelne, hogy mások is megkapták-e ezeket a videóüzeneteket. Úgy gondolom, hogy ha nekünk kéretlenül ilyesmit küldenek, nekünk képviselőknek, ez sem a dolgot nem juttatja előbbre, sem a környezetnek. Környezeten nem segít. From the Environment Committee. A Környezetvédelmi Szakbizottságtól válunk állásfoglalást ebben a kérdésben. Most pedig a hármas pontra térünk rá, amelyben módosítjuk. Eszmecserét folytatunk egy mini irányelv módosításáról, amelyben a dátumokat kell kiigazítani azért, hogy az Omnibus 2-est kidolgozhassuk annak, e- annak és hogy ne, ne keletkezzen joghézag biztosítási kérdésekben, különösen én vagyok az előadója ennek az anyagnak, hiszen egyszerűsített eljárásban készült annak, ellen, annak érdekében, hogy ne legyen joghézag az Omnibus 2-es bevezetését érdetően 2012. október 31-e után, a bizottság azt javasolja, hogy ha, ha, halasszák el a szolvencia 2-es megvalósítását nak dátumát eh, június 30-ára, 2000, elnézést 2013. Eh, június 30-ára, valamint az alkalmazási dátumát eh, január 1-ére 2014-ben, és ebben egyetértettek az Omnibus 2-es tárgyalás keretében, de annak érdekében, hogy ne álljon elő olyan helyzet, amikor a jelenlegi irányelv lejár, és még nincsen új irá, érvényes irányelv, arra van szükségünk, hogy a dátumokat módosítsuk. Egyetértettek a koordinátorok és a tárgyaló felek abban, hogy az Omnibus 2 illetően elfogadjuk mindezt módosítások nélkül, de kötelességem, hogy a bizottság elé tárjam a kérdést. Szeretném tudni, hogy bárkinek van-e valami hozzáfűzni valója. Burkhardt úr az előadónk, de a három oldalú tárgyaláson már megállapodtunk a, a módosításban a 46-os szabály alapján. Van-e valakinek hozzáfőzni valója? Ha nem, akkor így teszünk csak hogy ne keletkezzen joghézag. A négyes ponthoz érkeztünk, ezt elhalasztjuk. A hitelminősítési intézetekről szóló rendelet módosítását illetően. Most egy kis szünetet tartunk, mielőtt a szavazást megkezdhetjük, 10 percet javasolok. Rendben? Okay, if you can take your seats, I can see. Kérem mindenki foglaljon helyet. Akkor meg tudom majd állapítani, hogy elegen itt vagyunk-e, illetve itt van-e mindenki. Végezzünk egy tesztszavazást, mindenki tegye be a szavazókártyáját. Okay, have you, have you got your cards plugged? Mindenki behelyezte a szavazókártyáját? Akkor csinálunk, csinálunk egy próba szavazást. Megnyitom a szavazást akkor. Nyomjuk meg a gombot. Csak 28-an vannak itt. Mm. Oh, we've got 32 now, that's getting better. 32-en, 33-an, javul a helyzet. Right, come on, press your buttons to make sure it works. We've got 34... Nyomjuk a gombot, hogy láthassuk, hányan vagyunk. 34 kártya van benne, 29-en nyomták meg a gombot. 35-31 most már az arány. még mindig van négy olyan kártya, ahol nem nyomták meg a megfelelő gombot. Csak azért mondom, hogy nehogy előfordulhasson, hogy valaki nyomkodja a gombot, és közben nem működik a szavazókészülék. Ezt azért fontos lenne tudni. There are still three, three cards. Még mindig van három olyan szavazókártya, ahol nem nyomták meg a gombot. Yeah, but I wonder where it is, though. I mean, it... Okay. There's only one. Most már egy van. Rendben van, 36 szavazókártya, 36 gomb nyomtak meg. Gondoltam, hogy ha elég sokáig nyüstölöm a társaságot, akkor végül csak megteszik, amit kérek. Rendben. Akkor Szavazunk. A Sanchez Prezédo jelentésről van szó, a hitelmegállapodásokról. Mindenki készen van? Um, I think, Antolin, we need to start. Antolin, azt hiszem, el kell kezdenünk. Sorry, we're, Antolin, we're starting on your... Kezdjük a te jelentéseddel, Antolin. Tehát Először is a IMCO, mindenki, aki mellette van, jelezze, ki van ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Júri 1, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum a következő, ez nálam a harmadik oldalon van. Négy része van. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Há harmadik rész mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most rátérünk a következő kompromisszumra, D kompromisszum, a 9-es oldalon található. Tehát D kompromisszum, mindenki megtalálta, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. AK kompromisszum, tízes oldalon található, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. G kompromisszum, G1 kompromisszum. Ez a következő oldalon van. Ezek mind-mind kompromisszumos módosítók. A szövegben az áll, hogy szóbeli módosító, de mivel több frakció van, ezért kompromisszumok már alakultak, de maga a szöveg nem változott gyakorlatilag. Tehát a G kompromisszumot vesszük először, és utána a G2 kompromisszum következik, ami egy hozzáadott szöveget tartalmaz. Tehát G kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, és az extra rész G2 mellette ez gyakorlatilag a szóbeli módosító, most már G2 a neve. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum, a 17-es oldalon található. Az összes rózsaszín az IMCO illetékességébe tartozik, és az automatikusan elfogadott. Jó, tehát H kompromisszum. Szóbeli módosító, erről szavazunk először. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Tehát most jön a H kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A következő az I kompromisszum, 21-es oldal, átugorjuk az összes imkó tartozó rózsaszín részt. Itt is a szóbeli módosítók részévé váltak a kompromisszumnak, mely rész volt? Ez a hatodik rész. Tehát, ami szóbeli módosító volt eredetileg, a kompromisszum hatodik része most, de ugyanezekről a szavakról, ugyanaz a megfogalmazás szerepe Első rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de jobb lesz ellenőrizni a második részt. Elutasítottuk. 17-en mellette, 21-en ellene. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük ezt is, mert egy kicsit szoros volt az eredmény. Mindenki szavazott? Köszönöm szépen. És elfogadtuk. 21 igen, 17 nem. Negyedik rész, mellette. Ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük ezt is. Jó lenne, hogyha mindig ugyanúgy szavaznának a frakciók. Mindenki szavazott? Még egy szavazatra várunk, jó, lezárom a szavazást. És elutasítottuk 17 igen, 20 nem. Az arány. Ötödik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatodik rész, ez volt ugye a szóbeli módosító, eredetileg ki van mellette ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük a hatos részt. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-tan mellette, 22-en ellene. Azt hiszem, az előzőleg nem jól láttam az egyik frakció szavazását. 492-es módosító következő 30-as oldalon található. 492-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. K kompromisszum a 32-es oldalon találják meg, K kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A következő az L kompromisszum, a következő oldalon találják. Három részben szavazunk róla. Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. M kompromisszummal folytatjuk, a 37. oldalon található. Négy részben szavazunk róla. M kompromisszum első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk ellenőrizzük, ha ezt kérik. Második részt ellenőrizzük tehát. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 15-en mellette, 22-en ellene. Tehát elutasítottuk harmadik rész, mellette, ellene. Tartózkodik, ellenőrizzük ezt is. A harmadik részről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, és elutasítjuk 18-an mellette, 20 ellene. Negyedik rész, mellette ki van, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. A következő az N kompromisszum, a 43. oldalon található. Mindenki megtalálta? Először is egy szóbeli módosított tartalmaz, utána pedig három további részt, ebben a sorrendben járunk el. Először tehát a szóbeli módosítás következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizhetjük ezt? Kicsit szoros volt itt is az eredmény. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-an szavaztak mellette, 21-en ellene. A következő az első rész. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizhetjük a harmadik részt. Azt hiszem elutasítottuk, de... Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 18-20 arányban. A következő az ó kompromisszum a 45-ös oldalon, illetve nem is, a következő oldalon van tehát a 44-es oldalon. Először is egy szobeli módosításról szavazunk. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Azt hiszem elutasítottuk. Ó kompromisszum mellette? Ellene tartózkodik, elfogadtuk. P kompromisszum a 45-ös oldalon. Mellette? ellene tartózkodás elfogadva. Q kompromisszum, 46-os oldal, három részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik rész. Ellenőrizni szeretnék a második részt? Rendben, ellenőrizzük a második részt. Rendben. Szeretné, hogy felolvassam? Csak két része van, nem? Nem, nem, három része van, hadd olvassam fel. Tehát az első részben az első rész megvolt, a második rész a következő szöveget tartalmazza. Independent advice, etc., etc. És így tovább, és így tovább. Egészen odáig, hogy provide advisory services, és a harmadik rész mi szerint? the use of the term independent advisor, independent advisor when creditors, tied agents, etc. És így tovább, és így tovább, így szól a szöveg. Ez nincs meg a szavazólistán? Nem, nem. Ez a harmadik rész nálunk nem áll a szavazólistán. Ma reggel kaptuk meg. Ez benne volt abban a verzióban, amelyet ö, tegnap este kaptunk meg, mondja az elnök. Nos, hát akkor szeretném, hogy a jelentéstevő javasolja, hogy mellette vagy ellene szavazzunk. Szavazzunk először akkor a második részről. Hogyha szeretnék megnézni, hogy miről szól a harmadik rész, akkor várhatunk egy kicsit, és akkor utána meg ellenőrizzük elektronikusan. Megvan most a szöveg? Yeah. Okay, right. Akkor ellenőrizzük a második részt, rendben. Tehát az első résszel nem volt gond, a második részt ellenőrizzük elektronikusan, most, azonnal. Rendben? Mindenki szavazott a második részről? Rendben van. Lezárom a szavazást. És ezt most elutasítottuk 17-20 arányban. És most következik a harmadik rész mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. R kompromisszum, 49-es oldal, ez a következő, R kompromisszum, ennek három része van. Első rész, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva a második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. R2 kompromisszum, 51-es oldal. Itt először is egy szóbeli módosítónk van, Először arról szavazunk, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Most szavazunk a kompromisszumról mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. R3-as kompromisszum, ez a következő. A következő oldalon található. Mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadva. 135-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. S kompromi, illetve S kompromisszum két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. T kompromisszum, ez a következő, ezzel folytatjuk az 55-ös oldalon. Először is egy szóbeli módosításról szavazunk, amelyet a néppárt nyújtott be, és az ALDE is támogat. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Két részben szavazunk a többiről. Mellette. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. W kompromisszum az 57-es oldalon szóbeli módosítással kezdjük, amelyet a népet és az ELDE támogatnak, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. És aztán a, magáról a kompromisszumról szavazunk, tehát W kompromisszum, mellette ki van, nem, nem részenként szavazunk, a paragrafusok szerepelnek itt, a bekezdések, de nem részenként szavazunk. A szóbeli módosításról szavaztunk az imént. Mellette ki van tehát, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő oldalra térünk rá. Nem, mégsem. AA kompromisszum. Két részben. Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. A következő, a 156-os módosító a következő oldalon található. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a második részét a kompromisszumnak. Úgy tűnt, hogy nagy többség elutasítottuk, de lehet, hogy hibáztam, tehát az AA kompromisszum második részét ellenőrizzük. Rendben. Mindenki szavazott? Rendben. Lezárom a szavazást. Világosan elutasítottuk, 14-en mellette, 22-en ellene. think you're having too much fun in the front row here. Nagyon sok jól szórakoznak itt az első sorban. Az 156-os módosítás következik. Ki van mellette? Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. 156-os tehát. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk 20-16 arányban. AB kompromisszum no, szóbeli kiegészítéssel kitámogatja, kielenzi tartózkodás, elutasítottuk a kompromisszum, AB kompromisszumot egészében el, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. AC kompromisszum következő oldalon kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. AD kompromisszum. A 726-os fehérre nyomtatták. Akkor az én listám téves. Akkor tehát a 726-os módos, módosítást szava, megszavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk a többi törléssel együtt. Egy 165-ös, 164-es az IMCO 112-esét. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. András ugye támogatta? AD kompromisszum kitámogatja, kiellenzi tartózkodás, elfogadtuk. Akkor 165-ös következik, kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de jó lenne ellenőrizni elektronikusan, tehát a 165-öst. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 16-19 arányban. Az IMCO 114-es első bekezdése ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 7.30-as mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 731-es, egy törlés, ki eh, támogatja, ki tartózkodás, elfogadtuk. 734-es? Nem, az okafogyott. 736-os következik. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrzzük elektronikusan, tehát a 736-osat Imkó részéről 115-ös számú. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 16-20 arányban. Most pedig eh, a 737-es következik. Ki eh, támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. Most pedig az AE kompromisszum következik, következő oldalon. AE kitámogatja, e ki van ellenet, kitározkodik, elfogadtuk, most pedig az IMCO 122-ese következik, következő oldal alapján, alján kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás, elutasítottuk, de ellenőrizzük az IMCO 122-ese a 63. oldal alján. Elnézést. Hogyha az A kompromisszumot elfogadtuk, akkor ez okafogyott, de elutasítottuk, tehát teljesen mindegy. Most pedig a 764-es következik. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 765-ös, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük, 765-ös tehát. A 765-öst ellenőrizzük. Eh, ha az ö, oka fogyott, akkor a 18-18-as következik, Imko 123-as ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 766-os, kitámogatja, ki ellenzi tartózkodás, elfogadtuk, azonos a 124-es és 60-as. AF kompromisszum első részéről szavazunk ki, a mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második része, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a C kompromisszum következik. Két részben. Első rész, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a 768-as következik a 70. oldalon. Kihagytam valamit? Előtte? Nem maradt ki semmi. Ez egy ilyen komplikált szavazás, hogyha a C kompromisszumot elfogadtuk, a, az A, H, Q, G, e, C és N-nel együtt, akkor a 768-as kompromisszum következik, és nem foglalkozunk az A kompromisszum, R kompromisszummal, mert az csak akkor kéne, hogyha a korábbiakat nem fogadták el. A 768-as következik, tehát a 80. 70. oldalon. They did your carry, presumably. They did, I checked. I've got a list has a point. Yeah, Jean-Paul. Én nem mérnök vagyok, de azért egy kérdésem lenne. A hat 66-os oldalon van egy H kompromisszum. Nos, ezt, hogyha automatikusan megszavazzuk, akkor, hogyha az előző elfogadásra kerül, ez így van? Úgy tűnik, hogy amióta a baloldal van Franciaországban hatalmon, azóta minden összezavarodott. I will, I, I, I can explain this. I can explain. Elmagyarázhatom. Ráadásul még az is jó, hogy ön el tudja magyarázni a helyzetet. Annál jobb. What, what, what the secretary... You have to come from a kingdom to explain. Ezt királyság alatt való tudja csak elmagyarázni. Azt jelenti tehát, hogyha a H kompromisszum, amely telefoglalnak a cikkekbe és a preamizum bekezdésekbe is, amelyet már megszavaztunk, és ezért nem került fel a szavazólistára, csak a preambulum bekezdésekbe, de már megszavaztuk a H kompromisszumot, tehát erről nem kell most újra szavaznunk, hiszen a hát elfogadtuk, a H kompromisszumot. Nos listes de vote à nos concitoyens, sinon ils, ils se demanderaient ce qu'est l'Europe. Mais hmm? Antolin. Antolin. Antolin, e-, Es para explicar que efectivamente es, csak szeretném elmagyarázni ezt a kérdést. A harmadik cikk a C kompromisszumban több definíciót is tartalmaz, amelyet eh, a szavazás során elfogadtunk. Van egy hivatkozás, amely különféle meghatározásokra mutat rá. Az volt az elképzelés, hogy eh, az összes definíciót egy fejezetbe foglaljuk, hogy az előadók és árnyék előadók számára ez következetes. Ezért tűnik az egész olyan vasta, vaskosnak. Right. So, um... Jó, hát akkor minden rendben van. Megpróbálunk átláthatóak lenni, az a lényeg, és szerintem most úgy tűnik, hogy a 768-asnál tartunk, mellette. Tehát ez a 70. oldalon van, jean -Paul. Tehát mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 126-os imkótól mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. AG kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Most következik az AA, ami alatta van, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Most jön az AH, a következő oldalon, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Következő oldalon van egy A kompromisszum, mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Aztán következik a kompromisszum B, B kompromisszum. Most itt egy új ö, részenkénti szavazás lesz, amit fel fogok olvasni, mert lehet, hogy valaki még nem kapta meg. Első része. Ez a nyolcas perambulum bekezdés utolsó mondata így hangzik. Should therefore apply to credit guaranteed to consumers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 Ez így rendben van? Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Második rész, amely a preambulum bekezdés további része, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Akkor következik a C kompromisszum következő oldalon, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, a J kompromisszum mellette, bocsánat, A I következik először még, javítja magát az elnök. Tehát akkor A I A I mellette, ellene tartózkodók elfogadva, most következik az AJ mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Azután következnek a az I, H, N és W kompromisszumok. Ez a kompromisszumok kompromisszuma, szeretem az ilyesmit mellette, ellene tartózkodók elfogadva, és következik az AB kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Következik az AK kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most következik a, egy másik kompromisszumok kompromisszuma, az EHGS kompromisszumok. Tehát akkor úgy tűnik, hogy ez automatikusan elfogadásra kerül. Ez egy önmagát elfogadó, automatikus kompromisszumok kompromisszuma. <laughs> um, this is, this is I... Nos, hát... Um, talán a árnyékjelentéstevők azért tudják, hogy mi is történik. Hát igen, ez nagyon egyszerű helyzet. Mi az e ECH-ban nem támogattuk ezt az egészet, éppen ezért most megkapjuk a csomagolás csomagolásának csomagolását. De majd a következő ötödik, hatodik vagy hetedik revízióval majd talán helyére kerülnek a dolgok. Nos, ez egy olyan módosítás, amely titkos, de elfogadva van. és akkor következik az i kompromisszum a következő oldalon, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, K kompromisszum, ez is magát, önmagát elfogadó, amennyiben a K elf, K-t elfogadjuk. Tehát ez is rendben van, elfogadva. Na hát akkor nézzük tovább. Következik az L kompromisszum. Itt kell szavaznunk. L mellette. Elnézést, lehetne itt külön szavazást kérni? Tehát akkor igen, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Megint egy önmagát elfogadó M kompromisszumunk van. Úgyhogy a következő az O kompromisszum lesz. Elnök asszony, úgy tűnik, hogy ha ezt lefilmezi valaki, akkor az évvégi évvégi szilveszteri kabaréban ez nagyon jó poén lesz. Köszönöm szépen! Hát, hogyha most a YouTube-ra ebben a formában rákerülünk, akkor tényleg bajban leszünk. Már nem is hallok a nevetéstől. Na, tehát nézzük akkor. Van itt egy ó kompromisszumunk, ez megint csak önmagát elfogadó kompromisszum, úgyhogy következik az N kompromisszum amely szintén önmagát elfogadta. Ez úgy tűnik, mint az automatikus kereskedelem. Nos, következik az M kompromisszum preambulum bekezdései, illetve az is elfogadja magát, tehát akkor a P. Ne haragudjanak itt úgy tűnik, hogy két kompromisszum van, két M kompromisszum, és ezek különböző módosításokat takar. Okay. Hang on. Can we, can we just clarify compromise M? Nézzük, akkor az M kompromisszummal van probléma? Két M kompromisszum van, Antonin? Nos, hát nézzük meg, mi is a helyzet. Én azt szeretném ezzel kapcsolatban elmagyarázni, hogy amikor a különböző cikkeket elfogadtuk, akkor tulajdonképpen én a cikket és a preambulum bekezdést együtt kezeltem. És éppen ezért már volt két rész, és emiatt, amiért a kompromisszumokat már korábban elfogadtuk, az volt a fontos, hogy koherens legyen a szöveg, és ahogyan korábban megszavaztuk egymás után ezeket a, kompro- a preambulum bekezdéseket, így aztán a cikkelyek is megszavazásra kerültek, illetve hogy fordítva. Tehát ezek tulajdonképpen ekvivalens szövegrészek lennének, amiket elfogadtunk, azok érvényre, illetve hogy hatályra jutnak, amit pedig nem fogadtunk el, az nem. Elnök. Nos, hát úgy tűnik, hogy az AK-ig, sőt az AF-ig, amely a 83. oldalon van, az összes preambulum bekezdés megfelel a vonatkozó cikkeknek. Úgyhogy most az 83. oldal végére az AF kompromisszumra ö, ugorhatunk azonnal. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Úgyhogy most az egész szöveget módosított formájában fogjuk megszöve- megszavazni, és ez elektronikus formában fog megtörténni. No. Is everybody voted? Okay, votes closed. That's... Lezárom a szavazást, 39-en mellette, 35-en mellette, hárman ellene egy tartózkodással megszavaztuk, és akkor most jön a öm, jogalkotási állásfoglalás. Mindenki adta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Így megint 35-en mellette, ketten ellene és két tartózkodással. Oh. Yes, yes, Sven. Tessék, Sven. Okay. Right. Um, I'm told this, we have got a very... Nos, hát elmondtam már, hogy itt ezek után egy nagyon egyszerű kis szöveg következik, ami nem más, mint a fogyasztói hitelről szóló irányelv végrehajtása. A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, hetes módosítás mellette ellene tartózkodók ezt le ellenőrizhetnénk elektronikusan? Hetes módosítás. Has everybody voted? Votes closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 22-en elutasították. Ötös módosítás mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodók elfogadva, Kilences módosítás két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Második rész. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, hatos módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, és jön a 16-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva, ezt elutasítottuk, tehát akkor az eredeti szöveget kell követnünk. Jön a 18-as, illetve hogy a 17-es az ugyanaz volt, úgyhogy a 18-as következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadva, eredeti szöveg, ez okafogyottá vált. 19-es módosítás mellette ellene tartózkodók el, elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 21 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 22 mellette ellene tartózkodók. Leellenőrizhetnénk a 22-est? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20-17 ellenében. 23-as, amely szóbeli módosítás. Tehát ez egy szóbeli módosítás egy módosításhoz. Először a szóbeli módosításról szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadva, és most a teljes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 24-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, C kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 27-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 28 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 30 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 32 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. És most a teljes módosított szövegről fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Úgy tűnik, hogy senki sincs ellene, úgyhogy nagyon jó volt, Teodor, gratulálunk. És ennyi volt mára. A következő találkozunk, és